nincsenek ellenvetések, akkor az érintettekhez eljutatom az indítványt. Megszakítom a parlament plenáris ülését, bezárom az ülést. Köszönjük a tolmácsoknak is!